Dear colleagues, we can... Kedves kollégák, kezdjük meg az ülésünket. Első napirendi pontunk a napirend elfogadása. Szeretném emlékeztetni a kollégákat, hogy Felner úr vélemény tervezetéről, a típus elfogadásról a 11-es pont alatt. Holnap szavaznánk, de ezt áthelyeztük 28-ai MV ülésre. Hogyha nincs ellenvetés, akkor a tervezett, napi tervezetet ezzel a módosítással elfogadottnak tekintem. Hármas a napirendi pont bejelentések. A munkacsoporti ülés, a live munkacsoporti ülés holnap lesz november 8-án, 13 órától 15 óráig az ASP 3G2-es ülésben a környezetvédelmi főigazgatóság és az ESMA képviselőjének jelenlétében. Minden ENVI tag részt vehet ezen. Aztán ENVI látogatása Németországban az ENVI jelentését a németországi látogatásról elkészítettük, és szeptember 19-21-ig tartott ez a látogatás. Négyes napirendi pont, Envi Agri együttes ülés Strasbourgban kerül erre sor, november 21-én hétfőn 19 órakor a Use for strategy és a napirend tervezetet majd hamarosan közreadjuk. 21 nyelvre van ma tolmácsolás, szokás szerint Interneten lehet követni az ülést. Négyes napi rendi pont. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a május 23-24, június 21-ei, június 11-21-ei, 12 i és szeptember 8-ai napi rendeket elfogadottnak tekintem, hogyha nincs ellenvetés az ülés végéig. A következő napi rendi pont Gert Dansettel az eszmecsere, az EKA ügyvezető igazgatója. Ahogy tudják, rendszeres párbeszédet folytatunk az ügynökséggel, és gyakorlatilag ez most az idei éves eszmecserénk. Ma meg tudjuk beszélni az ügynökség munkaprogramját, és különösen 2018-ig a stratégiát. Mindjárt át is adom a szót Dánszet úrnak, ezt követően pedig ezt eszmecserét folytatunk a szakbizottsági tagokkal, önné a szótesség. Köszönöm, üdvözlök mindenkit. Elnök úr, elnök helyettes, tisztelt képviselők, nagy örömömre szolgál, hogy a részt vehetek ezen az ELKA tevékenységéről folytatott eszmecseréről. Az e- bevezetőmben megpróbálom bemutatni és kontextusba helyezni az ügynökségünk munkáját, különösen azt kívánom megvilágítani, hogy az Európa előtt álló kihívások tekintetében mi a mi tevékenységünk, a mi a feladatunk. Magukról a kihívásokról is fogok beszélni, várom a visszacsatolást, és a kérdésekre majd választ fogok adni a kihívásokat teli időt élünk, az állampolgárok, a stagnáló gazdasági növekedés, aggályok a klímaváltozás, a szennyezés miatt. Ezek mind kihívások, és fontos a szerepünk ebben, ezekben a témákban. Véleményem szerint minden európai intézménynek hozzá kell járulnia a megoldások megtalálásához, mert egyébként csak a probléma részesei lesznek. Szeretném megmagyarázni, hogy az én ügynökségem e tekintetben mit tesz. De vizsgáljuk meg, hogy mit is jelent Európa számára mindez. Egyrészt vezető szerepet játszunk a biztonságosabb vegyszerek tekintetében, és ez nagyon fontos téma. Marcus Aurelius nagyon régen azt mondta, hogy az imitáció a legőszintébb udvarlási forma, és valóban el kell ismerni, hogy a világon nagyon sok ország követi azt, amit mi teszünk itt Európában a vegyszerek témájában. Először is a pozitív hozzájárulásunkról fogok beszélni, hogy hogyan járulunk hozzá a problémák megoldásához. Biztonságosabb Európa, ezért dolgozunk. Természetesen a változás nem egyik napról a másikra következik be. A REACH maga forradalmi értékű, a hatása inkább evolúció mentén fog bekövetkezni. Lehetünk lelkesek vagy kevésbé e tekintetben, de az a tény, hogy a színfalak mögött. Az a törvény, amit tíz évvel ezelőtt elfogadtak, ennek jelentős pozitív hatása van az emberi egészségre és a környezetre mindenki számára. Egy konkrét példát mondanék erre, hogy a REACH hogy a járul hozzá ahhoz, hogy egészségesebb legyünk hogyan támogatja a környezetet. Itt az olmot szeretném említeni. Nemrég még lehet, volt ólom olyan termékekben, mint a pólók, vagy cipzáró, vagy az recirkulált műanyagok. Tudjuk, hogy milyen jelentős negatív hatása lehet az ólomnak, főleg a három év alatti gyerekek esetében, milyen agykárosodást is okozhat. Most a rizsnek köszönhetően csökkent és korlátozott az ilyen termékeknek a használata. Ez azt jelenti, hogy 13 millió gyerek most már nincs kitéve az ólomnak, és így ez megtakarítást jelent az egészségügyben, az oktatásban is. Nagyon sok hasonló példát fel tudnék sorolni. Több száz veszélyes anyagot most már nyomon követünk, vagy erősebb ellenőrzés alá vetünk. A vállalkozások egyre jobban felhasználják az ismereteket a biztonságosabb anyagokról. És egyre több olyan vállalkozás van az ipar teljes ágazataiban, amelyek megteszik azt a kezdeményezést, hogy kivezetik a veszélyes anyagokat a saját kezdeményezésük alapján is, és ez egy nagyon jó hír Európa minden lakosa számára. A második hozzájárulásunk az állampolgárok tekintetében a tudás. Kofi Annannak igaza volt, hogy a tudás hatalom, az információ felszabadít, a REACH hatalmat ad és szabadságot ad az állampolgárainknak. Tavaly, arról, tavaly arról számoltam be, hogy a honlapunkon a vegyszerekről információkat lehet találni. Nagy örömre szolgál, hogy most beszámolhatok arról, hogy a januári indítástól kezdve már két millió ember használta ezeket az információkat. Arra használják, hogy megnézzék konkrét vegyszerek hatását saját magukra, a családtagjaikra, a dolgozókra, a fogyasztókra és a környezetre. És ez a tudás részese a döntésüknek ez a legátfogóbb vegyszerekre vonatkozó adatbázis az egész világban. 120 ezer anyagról így ingyenesen biztosítjuk az információkat. Most dolgozunk egy letölthető verzión. Ez azt jelenti, hogy az applikációfejlesztők, az elméleti világ szakemberei, az újságírók hozzá fognak hozzá tudnak majd férni ezekhez az adatokhoz, és ezeket elemezni is tudják. Fontos, hogy ezeket az adatokat az állampolgárok egyre inkább használják. Egy új honlapot is most készítünk számukra a nanoanyagokról. A bizottság azt kérte tőlünk, hogy mi lássuk vendégül az Európai Nano Obszervatóriumot. A rendelkezésünkre álló források alapján a fogyasztók számára megbízható információkat kívánunk biztosítani azon nanoanyagokról, amelyeknek kívánnak téve. Az LK-hoz közvetlenül is fordulnak az állampolgárok, és ezt nagyra értékelem, hiszen ez azt jelenti, ezzel tudjuk mérni az ő bizalmukat, és ez azt is jelenti, hogy fontosnak tartják a tanácsainkat. A legfontosabb témák számukra ez nem fog meglepedést okozni. Glifoszok glifoszát az egyik, az anyag osztályozása tekintetében elmondhatom, hogy sok tudós úgy gondolja, hogy rákkeltő anyagról van szó. Mi nyitott módon magyarázzuk el a állampolgároknak a harmonizált osztályozási eljárást. Közzétesszük az nyilatkozatokat, és megszervezzük a prezentációkat a főszereplők részvételével, a szakbizottsági ülésen jövő hónapban. Én remélem, hogy a Kockázat Elemző Bizottság még jövő nyár előtt a glifozátra vonatkozó véleményét közé tudja tenni. Következő téma az állatkísérletek vegyszerek esetén. Az állampok számára fontos, hogy ez ez leálljon, vagy legalábbis az abszolút minimum szintre korlátozódjon. Teljes mértékben nem lehet felszámolni, mindaddig, amíg nincs alternatív megoldás arra, hogy a rákeltő jellegre, vagy a reproduktív toxicitásra vonatkozóan információkat nyerjünk. Minden esetre minimálisra kell szorítani az állatkísérleteket. Tanácsokat adunk a vállalkozásoknak, támogatjuk az alternatív megoldásokat, és várom a bizottsági konferenciát. Decemberben kerül erre sor itt Brüsszelben erre a témáról. Következő téma a gyenge gazdasági növekedés. A vegyszer és általában a, a, ezek a ipari ágazatok számára nagyon jelentős problémáról van szó, főleg azért, mert az összes szektor alapját képezik. Ha jól működik a vegyipar, és olyan anyagokat állít elő, amelyeknek a kockázatait ismerjük és kontrollal tartjuk, ez nagyon fontos az egész szektor számára. Biztonságos használatuk nagyon fontos, gazdasági szempontból is, de zöldebb termékek előállítása miatt is. Most a REACH valójában marketing előnyt jelent az egész világban. Fontos, hogy kivezessük a legkockázatosabb vegyszereket, és ezért ösztönözzük az innovatív vállalkozásokat, hogy biztonságosabb alternatívákat találjanak. Amerikai kutatók végeztek egy tanulmányt, és ennek alapján hatékonyabb Európában a veszélyes vegyszerek kivezetése, mint az Egyesült Államokban. Több mint 1500 új és zöldebb vegyszer regisztrációra került sor, amióta a REACH érvényes fontos, hogy ezek eljussanak a piacra, és itt is segítséget nyújt a REACH, hiszen csökkennek az elvárások, a jogi elvárások az újonnan bevezetendő anyagok, vegyszerek tekintetében. Ugyanakkor tudnunk kell azt is, figyelembe kell, hogy vegyük az iparág részéről a visszacsatolásokat is, amely szerint nagy a munkateher, és jelentős költségeket is jelent a REACH, REACH feltételének a teljesítése. Ez főleg a kis vállalkozások esetén, ahol alacsony a termelési mennyiség jelentős terhet jelent. Együtt dolgozunk az összes érdekelt félel azért, hogy kifizethető, megvalósítható és tervezhető legyen mindez más EU intézmények is tehetnek, sokat tehetnek ebben az értelemben. Mindenkinek fontos az, hogy a teljesüljenek a törvényes feltételek. A gazdasági növekedés és versenyképesség a következő téma. Itt önöknek fontos lehet a szerepe. Az európai vállalkozások nagyon sok időt és pénzt fektettek be abba, hogy felállítsák a REACH adatbázisát, az anyagokra vonatkozóan. Ezért fontos, hogy visszatérüljön számunkra ez a befektetés, egyrészt biztonságosabb vegyszerek formájában, másrészt a többi biztonsági kritérium teljesítése tekintetében is. A munkahelyi egészségügyi védelem, a víz, a levegő minősége tekintetében is nagyon fontos a REACH szerepe. Az európai ipar számára nagy támogatást jelent ez. Fontos, hogy olcsóbb és hatékonyabb legyen a megfelelés elérése. Európai gazdasági növekedés tekintetében a REACH mindenképpen költséget jelent a vállalkozások számára, de ugyanakkor az innováció ösztönzésében is fontos a szerepe. Fontos, hogy a biztonsági befektetéseket, amelyeket az európai vállalkozások megtesznek, megtérülővé tegyük. Következő téma a klíma. azok az adatok, amelyeket begyűjtünk ebben a témában, nagyon fontosak a tekintetben, hogy milyen hatásai vannak a vegyszereknek a környezetre. Természetesen a vegyszerek a körkörös gazdaságnak fontos részesei. Nem működhet ez a gazdaság anélkül, hogy megfelelő ellenőrzés alatt nem tartanánk a kockázatos vegyszereket. Fontos e tekintetben, hogy milyen szakpolitikát folytat Európa. Ez is példa a tekintetben, hogy Európa vezető szerepet játszik a világon. Az ügynökségek beszámolnak az önök szakbizottságának erről a témáról. Végül még be szeretnék számolni három egyéb kihívásról is. Utolsó évét töltöm most a mandátumomnak, és Obama elnök szavait használnám. Én egyszerűen csak egy futó vagyok egy váltóban, egy váltóversenyben, és szeretném, hogy a következő személynek megfelelően tudjam átadni a munkáim eredményét. A REACH regisztrációja az első téma, ennek a határideje 2018. Hogyha ezt sikerül megvalósítani, akkor le, lesz csak elérhető az összes ismeret az vegyszerekről az európai piacon. A vállalkozásoknak nagyon fontos ez a végső határidő, hogyha csak évente egy tonnát állítanak elő valamiből, arról is megfelelő információkkal kell rendelkezni. Az aggályom az, hogy sok vállalkozás még nem érti, hogy mi a felelősségük ebben a témában, mások pedig vagy nem regisztrálnak, vagy nem tájékoztatják a fogyasztóikat. Ennek borzasztó hatása lehet a fogyasztókra. Ezért uh, kérek mindenkit abban, hogy uh, adja tovább ezt a tájékoztatást. A gyártó cégeknek nagyon fontos, hogy a legkisebb mennyiségű vegyszert is regisztrálják a beszállítók. Ha segítségre van szükségük, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot. A következő téma miatt aggódom az adatok minősége, és ez érvényes a már eddig regisztrált vegyszerekre is. Mostanáig azt találtuk, hogy az összes eddig megvizsgált dossziéknak a kétharmada nem megfelelő adatokat tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy nem ismerjük a valós kockázatait a veszélyes anyagoknak, vegyszereknek. A tagállamok számára is nagyon fontos, hiszen a vegyszerek témájában a tagállamoknak is sok feladata van. A problémát, hogyha kell, akár állatkísérletekkel támogatva is meg kell oldani és nem bízhatunk a formális és lassú döntéshozatali folyamatokban. Megfeladatokra van szükségünk azért, hogy a REACH standardoknak meg tudjunk felelni, és ebben fontos az önök szerepe is. Harmadik téma az engedélyezési folyamat felülvizsgálata. A bizottságaink feladata a tekintetben, hogy a vélemények kialakításában a társadalmi-gazdasági tényezőket is figyelembe vegyük. Önök 2015. november 25-én már elfogadtak egy állásfoglalást ebben a témában. Azóta is támogatjuk a önök munkáját, és elfogadjuk a kritikákat is, és már megtettük a gyakorlati lépéseket. Fontos, hogy a bizottság, a parlamenti képviselők és az érdekelt felek júniusban megfelegyeztetést tudjanak le folytatni a kockázatelemzés témájában. Gyakorlati oldalról el tudom mondani, hogy a vállalkozások számára kidolgozunk egy útmutatót, amiben leírjuk, hogy hogyan lehet jobban megközelíteni, és hogyan lehet a kérelmekben jobban említeni a társadalmi-gazdasági hatásokat. A bizottsággal együtt egy egyszerűsített kérelmezési folyamaton dolgozunk, a kis mennyiségű anyagok és alkatrészek tekintetében. A véleményünket is készítjük e tekintetben azért, hogy ez érthetőbb és konzisztensebb legyen. Az igazgatóság keretében decemberben fogunk egyeztetni erről a témáról, és ezután be fogunk számolni önöknek. Tisztelt elnök úr, elnök helyettesek, tisztelt szakbizottság, köszönöm még egyszer, hogy beszámolhattam önöknek, és köszönöm, hogy folyamatosan érdeklődésre tekintenek a munkánk irányába és ez jövő évre is érvényes lesz. Szeretném elmondani azt is, hogy Julie Görlinggel az együttműködésünket nagyra értékeljük, példaértékű ez a közös munka, és nagyon örülök annak is, hogy a szakbizottság delegációját jövőre Helsinki-ben fogadhatjuk. Remélem, hogy néhányukat vendégül tudjuk majd látni. Holnap délelőtt a parlamentben a Julie által szervezett programon, és várom, hogy részletesebben megbeszélhessük a munkánkkal kapcsolatos tapasztalatokat, várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen, és most megkezdjük a vitát. Jolly Görling a szó, ő a kapcsolattartó személy a szakbizottság részéről, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Gért a kedves szavakat. Most nem fogok végigmenni az egész előadáson, amely nagyon hasznos volt, és kitért a legtöbb fontos kérdésre. Egy konkrét kérdést szeretnék kiemelni, amelyre felhívta a figyelmet több érintett szereplő, NGO-k, civilek, vállalatok. Az információ rendelkezés állásáról van szó, amire röviden utalt a beszédében is. Miről is van szó? több ügynökség, az ESA, az EMA és az EFSA hasonló típusú adatokat gyűjtenek. És egyre inkább így lesz ez, ahogy folytatjuk a munkánkat, különösen az endogén diszruptorok területén. Szeretnék egy röviden beszélni arról, hogy hogyan kezeljük e, ezt a kérdést, e, és mik a különbségek a bizalmas kezelés egyebek kapcsán. Hogy, ugyanis egy kicsit más, hogy gyűjtik az adatokat ezek az ügynökségek, e, annak hűvényében, hogy az érintett ügynökségnek melyik ágazatban van meghatározó szerepe hogyha az EU ügynökségek egyet tudnának érteni abban, hogy harmonizált megközelítést alkalmaznak az adatok, különösen a biztonsághoz kapcsolódó adatok gyűjtése, kezelése kapcsán, az nagyon jó lenne. Sokan azt javasolják, vagy azt jelezték, hogy a REACH kapcsán ez a biztonsági szempont különösen erőteljesen felmerült és a nemzeti szabályozó hatóságok is gyűjtsenek, gyűjtenek adatokat, és a vállalatoknál is természetesen nagyon sok információ adat áll rendelkezésre. Szerintem mi most eljutottunk oda, hogy kérhetjük az ügynökségeket arra, hogy egy ilyen harmonizált megközelítést alkalmazzanak, és ezt hatékonyan tegyék, álljanak a folyamat élére. És szerintem a legjobb az lenne, hogyha szerveznénk egy meghallgatást, ahol meghallgatnánk mind a három érintett ügynökséget. Viszonylag informális módon. Kérdezném önt, hogy egyrészt ön egyetérte azzal, hogy ezt így meg lehetne csinálni, másrészt pedig az ügynöksége részt venne ebben a folyamatban, hogyha ezt sikerülne útjára indítanunk. Köszönöm szépen. Most folytathatjuk Alpotsz alelnökkel. Köszönöm, elnök úr, és én örülök, Dancet úr, hogy itt van, hiszen eh, sokat eh, foglalkozunk ezzel az ügynökséggel. Az EP elfogadott egy eh, állásfoglalást a a reciklált PVC-k kérdéskörében, és Világos, hogy itt vannak kockázatok, különösen a női munkavállalókra az ilyen recikláló üzemekben. Az EKA és a az EP között volt együttműködés, az EKA Management Boardja, és önök, amit külön köszönök, nagyon pozitívan álltak hozzá ez az együttműködéshez de azért hogy tegyek fel egy kicsit provokatív kérdést is. Hol tartunk most? Az eka által létrehozott munkacsoportoknak lesz elég bátorsága arra, hogy a magas kockázatú folyamatokkal kapcsolatban valamilyen alternatívát kidolgoznak? Köszönöm. Dáli asszony. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Dánszett eh, úr, hogy eljött hozzánk. Szeretnék utalni a 117 anyag listájára, amit az EKA eh, állított eh, össze a jelenlegi 2017 és, 2010, és a 2017 és 2019 közötti munkaprogramjával kapcsolatban. Jövőre 24 anyagot kell értékelni, ez a szám alacsonyabb, mint korábban, és compliance csekkeket, ilyen megfelelőségi ellenőrzéseket kell végezni az EK-nak, még mielőtt elkezdődhet az egész értékelés. Így vagy úgy ennek persze van értelme, de azért néhány kérdést hagy tegyek fel. Mindenek előtt hogyan tudja ön biztosítani azt, hogy nem azokat a vállalatokat fogják jutalmazni, amelyek rossz minőségű dossziékat nyújtottak be, és eh, az anyagaik eh, ellenőrzését, eh, vagy nem tették lehetővé, és az értékelés megkezdése előtt nem tették meg a szükséges intézkedéseket. 2020-ig előre nézve nyilvánvaló, hogy növelni kell a hatékonyságot és a sebességét is ezeknek az értékeléseknek. De úgy tűnik, hogy ez egy szűk keresztmetszetté vált, a veszélyes anyagok besorolható vegyszerek esetében. Önök tisztában vannak ezek a problémákval, és mit tesznek annak érdekében, hogy a bizottság célkitűzése teljesüljön? Köszönöm, Máker úr. Köszönöm, elnök úr. Hollandul fogok beszélni, illetve flamandul. Köszönöm a magyarázatot. A bevezetőben röviden beszélt a cirkuláris vagy a körkörös gazdaságról is. Az én kérdésem az én munkámmal függ össze, hiszen én árnyék előadója vagyok az ECR frakcióban a körforgásos gazdaság kapcsolatos dossziénak. Az Európai Unió kör, körös gazdasággal kapcsolatos dossziének a lényege az, hogy szeretné a fejlődést a másodlagos nyersanyagok piacán serkenteni. És a vegyi anyagokkal kapcsolatos politika is ide tartozik, hiszen a vegyi anyagok közül veszélyesek és nem veszélyesek is bekerülhetnek a reciklálási folyamatba. 2007-ből idézek valamit. Egy elemzés a kémiai vegyi anyagokkal, termékekkel és vegyi hulladékokkal kapcsolatos elemzés alapja az kell, hogy legyen, hogy csökkenjen az ilyen veszélyes anyagoknak a körfolyamatokba, a körkörös gazdaságba való bekerülése olyan módon, hogy azokat negatív hatást fejtenek ki. Az ECA-nak milyen szerepe lesz ebben a folyamatban? Engem tulajdonképpen érdekelne az, hogy önnek mi a víziója ezzel kapcsolatban. Mert tudnám mondani nekünk, hogy milyen előkészületek folynak jelenleg ezen a területen? Köszönöm szépen. Mélier asszony. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt szeretném megköszönni az előadást, és összességében is a munkáját. Mert úgy gondolom, egy nagyon nagy csomagot, egy nagyon nagy feladatcsomagot kezel, és önnek személyesen és a munkatársainak is ezért szeretnék köszönetet mondani. Két kérdésem lenne. Az első az a függ össze, amit André Kajtesz biztos jelentett be, miszerint az endokrin disruptorokkal nagyobb figyelmet kell, hogy kapjanak, és az EK-nak e, tényleg nagyon e, fontos szerepe van. Készültek önök arra, hogy felvállalják ezt a feladatot? Foglalkoztak ezzel a e, kérdéssel? Hol tartanak jelenleg az előkészületek? Második kérdés röviden érintette az állatkísérletek eh, problematikáját. Eh, tudjuk, hogy a kutatásban nagy előrelépés történt eh, szövettenyészetekkel, ezeken is lehet kísérleteket végezni. És a kérdésemhez kapcsolódik, nem lehetne hosszabb távon eh, a alett kísérleteket eh, teljesen megszüntetni, és helyett inkább szövet mintákkal, amelyeket eh, lombikban is elő lehet állítani, elvégezni a kísérleteket. Ez gyorsabb és olcsóbb is lenne, és mindenképpen egy nagyon érdekes felvetés. Köszönöm szépen. Tornána asszony. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, igazgató úr, önnek is, hogy eljött és beszámolt nekünk a tevék, az ügynökség tevékenységről. A szerek érdekelnének. A 2007-ben módosította a bizottság, illetve a tanács a jogszabályokat, illetve az év végéig a növényvédelmi növényvédőszerek területén egy új jogszabályt kell elfogadni. A biogazdálkodás, különösen vagy ökológiai gazdálkodás területén. Fontos persze a versenyképesség javítása, de ugyanakkor az emberi egészség, a környezet védelme ennél is fontosabb. Milyen kockázatokat lát, a, hogy a biogazdálkodás esetleg elveszti ezt a hozzáadott értékét, és egy lefelé történő nivellálódás fog bekövetkezni? Miért büntetnek meg egy ilyen nagyobb hozzáadott értéket előállító ágazatot, mint a biogazdálkodás. több tanulmány is készült, például egy francia fogyasztóvédelmi szervezet egyik tanulmányában kimondják, hogy a hitelességét a fogyasztók szemében el fogják veszteni a biotermékek, a növényvédőszerek miatt, hiszen bizonyos mennyiségben megengedett növényvédőszerek használata a biogazdálkodásban is. Az új jogszabály, az új rendelet kereteiben hogyan fogják majd figyelembe venni ezeket az egészségre gyakorolt káros hatásokat, és hogyan lehet megakadályozni azt, hogy a biogazdálkodás veszítsen a hitelességéből, és kevésbé értékes legyen? Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy van-e olyan képviselő, aki szeretne még ehhez hozzászólni, hanem akkor meghallgatjuk a válaszokat az igazgató úrtól. Köszönöm szépen, és köszönöm a képviselőknek Köszönöm a kérdéseket, és engedjék meg, hogy abban a sorrendben válaszoljak a kérdésekre, milyen sorrendben feltették ezeket. Kezdem tehát azzal a kérdéssel, amely arra vonatkozott, hogy legyen egy harmonizált megközelítése a biztonsággal összefüggő adatok kezelésének az összes érintett ügynökségnél. Említette a kérdező, illetve kérdezte, hogy mi szeretnénk-e részt venni egy ilyen folyamatban, munkában, illetve hogy történt-e már előle lépés ezen a területen különösen a tekintetben, hogy szeretnénk harmonizáltan fellépni az EFSA-val a peszticidekkel kapcsolatban, ahol mind a két ügynökségnek van hatásköre. Az EFSA hatásköre a hatóanyagok felülvizsgálata, illetve azoknak a termékeknek a felülvizsgálata, amelyek tartalmazzák ezeket a hatóanyagokat, miközben a mi feladatunk a besorolás, a hatóanyagok besorolása a peszticidekben lévő hatanyagok besorolása. Igen, van előrelépés, annyiban, hogy egy egységes formátumban megállapodtunk, a tagok, tagállamoknak ilyen egységes formátumban kell szolgáltatni az adatokat. A több tanulmány is készült, vállalatok is készült, végeztek ilyeneket a növényvédőszerek vonatkozásában, és elég nagy az egyes tértés abban, a tekintetben, hogy az adatok prezentálásában az egységesség felé tett lépések valósítatják meg leginkább a harmonizált adat szolgáltatást. Tehát a legjobb, hogyha egy ilyen összegző, egy agregált formában egyfajta összesítést készítenek a tagállamok, és így történik az adatszolgáltatás. Tehát van előrelépés, és mi nyitottak vagyunk bármilyen kezdeményezésre az önök részéről. Ami a tavaly az EP-ben elfogadott állásfoglalást illeti, a konkrét engedélyezés kapcsán a DHP a reciklált anyagokban, körében Igen, itt eleget tettünk az ígéreteinknek, és meg fogjuk vitatni a fejleményeket a Management Boardban, még mielőtt írásban válaszolnánk önöknek jövő év elején, decemberben ülésezik majd az igazgató tanács, és akkor fogja megvitatni ezt a kérdést. Ez persze azt is jelenti, hogy a beérkező információk minőségének javulni kell, anélkül, hogy újabb költségek keletkeznének. Itt tehát egy egyensúlyt kell teremtenünk, a között, hogy szükség van a megfelelő jó minőségű adatokra, és a között, hogy az ilyen adatszolgáltatás teljes körül kell, hogy legyen. A jogszabály előírja azt is, hogyha a dossziék még nem elég jó minőségűek ahhoz, hogy e, le lehessen zárni a véleménykészítést, még egy utolsó lehetőséget kell adni a kérelmezőnek, hogy javítsa az adatait. És gyakran ezt félreértelmezik e, e, úgy, hogy ezzel egyfajta módon segít segítünk a kérelmezőknek, és elvégezzük helyettük a azt a házi feladatot, amit nekik kellene. Most ez azért nem így van. Mi nem eh, végezzük el a munkát helyettük, csak eh, tájékoztatást adunk, és a raportőröknek eh, pontos kérdéseket kell megfogalmazni, hogy a kérelmezők jobban tudjanak erre reagálni hogyha valamilyen fontos információt nem adtak meg és hogyha nekünk nincs, nem elég megalapozott lenne a pozitív véleményünk megadás, akkor nem is fogunk pozitív véleményt adni. Ami a lista kérdését illeti, és ennek a frissítését, nos, igazából csökkent a listán lévő anyagok száma, mielőtt elvégezzük eh, az anyagok értékelését, eh, egy compliance checkre kerül sor, egy megfelelőség ellenőrzésre, és van egy felebbiteli tanács, amelynek az a feladata, hogy az értékeléssel kapcsolatos eh, döntést itt meg lehessen támadni, hogyha nem igazából nem csak standard információkat kértünk a megfelelőségi ellenőrzés kapcsán. És igazából emiatt csökkent a listán lévő anyagok száma. De hogyha a compliance csekkeket tavaly végeztük el, és hogyha ezt követően megvan a, megvannak a szükséges adatok, akkor készítetik el, vagy kerülhet sor az igazi értékelésre. Megváltoz, megváltoztattunk egy kicsit a gyakorlatunkon, és most már nem csak egy számítógépes minőségellenőrzési rendszert működtetünk, eh, amikor beérkeznek a dossziék, hanem manuális szűrést végzünk, ha erre szükség van. És így biztosítani tudjuk azt, hogy eh, ha valamilyen tesztet nem végeztek el, és nincsenek megfelelő teszt eredmények, akkor az teljesen egyértelműen igazolható. Erről fogunk rövid időn belül a tagállamokkal is egyeztetni, és a board is, az igazgatóság is foglalkozik ezzel a kérdéssel. A tagállamokban felszabaduló szabad kapacitásokat lehetne használni arra, hogy javuljon az a minőség, azaz javuljon az együttműködés, a vállalatokkal is, és látjuk, hogy önkéntes megállapodásokat is elvárhatunk a vállalatoktól, tehát saját maguk vállalják, hogy javítani fogják az adataik minőségét. Jövőre az erre önkéntesen vállalkozó tagállamokkal, ágazatokkal és vállalatokkal elindítunk egyfajta eh, eh, tesztet, hogy hogyan lehetne javítani a dossziék eh, értékelését. Tehát ez a célunk. Ami a körkörös gazdaságra vonatkozó kérdést illeti, igen, volt erről egy egyeztetésünk a bizottsággal, az év első felében beszéltünk arról, egyeztettünk arról, hogy hogyan tudnánk segítséget nyújtani a konkrét policy paperek készítésében. Ön egy konkrétat említett, mégpedig a szakpolitikai opciók elemzéséről szóló anyagot. Ez valóban nagyon fontos annak biztosítása érdekében, hogy a különösen aggályos anyagokat egyszerűen ne reciklálják, és ez így ne kerüljenek vissza, vagy nem maradjanak benne a körforgásos gazdaság rendszerében. Várjuk, hogy a bizottság előálljon majd konkrét javaslatokkal, és konzultáljanak velünk ezekről a javaslatokról, hiszen megegyeztünk abban, hogy így fogunk eljárni. De hát eddig még nem kaptunk semmilyen tervezete, úgyhogy sajnos még eléggé nagy kihívásokkal fogunk szembenézni ennek kapcsán. Comments on endocrine az endokrin diszruptorok kritériumával kapcsolatos kommentárok. Ezekkel előálltunk Androkaitis úrnak, tehát a peszticidek és biocidek esetében is. Valóban igencsak felkészültünk ügynökségként, és az EFSA és az ECA igyekszik együttműködni, hogy iránymutatásokat dolgozzunk ki itt mindenek előtt a cél az, hogy szoros vitát folytassunk, egy politikai vitát is, annak érdekében, hogy az Európai Bizottság egy végleges kritériumrendszerrel álljon elő, és mi a tudományos inputot tudjuk biztosítani ehhez a munkához. Hogyha a tagállamok ebben az ügyben találkoznak, akkor rendelkezésre állunk másodszorban pedig az első lépéseket tesszük a közös iránymutatások érdekében, peszticidek és biocidek esetében is. Ami itt fontos, hogy a REACH esetében nincs feltétlenül szükség kritériumokra, definíciókkal is dolgozunk, amiket a WHO állít össze, de ennek ellenére fontos lehet, hogy vannak kritériumok, és biztosítani szeretnénk, hogyha egy anyagot endokrin diszruptorként minősítenek biocidek vagy peszticidek alatt, akkor ugyanúgy kezeljük ezeket a rics alatt, vagy az ipari vegyszerek alatt. Tehát számos anyag van, ami sokféle felhasználásra alkalmaz, ezért fontos lenne a harmonizáció ebben az ügyben. A fitoszeniter mm, politika, a növényvédelmi politika, és azt gondolom, nem tudok sokat segíteni abban az értelemben, hogy ebbe az ügybe a mi ügynökségünket nem vonták be, nem konzultáltak velünk, ez inkább a peszticidekkel függ össze, és inkább az EFSA-hoz tartozik ebből következően, hogy ők reagáljanak az ilyen jellegű szakpolitikákra. Nyilvánvaló persze, hogyha ténylegesen megkeresnek bennünket, konzultációs igényel, akkor az EFSA segítségére lehetünk, amennyiben az EFSA kéri a segítségünket. És elfelejtettem, hogy reagáljak, amit ön említett az állatkísérletek kapcsán. Természetesen, hát láthatjuk, hogy már most is ott tartunk, hogy már mondtam, hogy az állat kísérletekre szükség van bizonyos szinten. Igyekeztünk haladni, és sikerült is ezt elérni a szabályozási területen, az in vitro teszteket és más tesztek esetében hogy ezeket elkerüljük, de természetesen a hosszú távú hatások felmérésekor, hogy a vegyszerek hogyan hatnak, adott esetben, hogy van-e kockázat arra nézve, hogy rakettek például a jelenlegi tesztelési módszer nem kielégítő, hogy világos, egyértelmű eredmény szülessen, hogy világosan demonstrálni tudjuk, hogy az ilyen jellegű anyagok ténylegesen elfogadhatók vagy nem jóváhagyhatók vagy nem. De, mint már mondtam, felkészültünk arra, hogy felülvizsgáljuk a szabályozási oldalt, az elfogadhatóságát, a kérdésnek vizsgáljuk a módszertanokat is, és természetesen jövő évre készítünk egy jelentést ezzel kapcsolatban az önök számára, hogy mennyire hasznos az a lépés, amit az alternatívák, a tesztelési alternatívák érdekében teszünk, és a jövő évben ezért aztán jobban tudok reagálni, pontosabban tudok reagálni az önök felvetéseire. Egyértelmű választ adok majd. Köszönöm szépen a válaszokat. Ah, bocsánat, válasz úr. E, rákérdeznék még, lehet, késtem egy kicsit, lehet, hogy lekéstem valamiről, de ha jól értettem, ön azt mondta, hogy az anyagok kétharmada nem kielégítő mennyiségű anyagot kínál, ezt a bevezetőjében mondta. Tehát kettőharmadról beszélünk. Ugyanakkor arról is beszélt, hogy jövő év végére nagyon fontos, hogy a munka nagy része lezáruljon. Ugye most tíz év alatt jutottunk el oda, hogy még mindig kétharmada az fájlóknak nem teljes. Tehát milyen lépésekkel tud nyomást gyakorolni, hogy tényleg jók legyenek. Tehát elegendő adatot össze lehet gyűjteni. ne, nem látom világosan, milyen következményekkel jár az, amit mondott. Tehát hogy, mi, mi van akkor, ha valaki nem teljes anyagot ad le? Megint csak azt tudom mondani, nem teljes anyag, hanem nem kielégítő, ez egy apró különbség. Ez azt jelenti, hogy a minőségre kell figyelnünk, mert nagyon gyakran az ipar nem végezte el a hosszú távú teszteket. Erre vezethető ez vissza és eh, a jókban eh, is vannak lehetőségek arra az iránymutatásokban, hogy tudományosan be tudjuk mutatni, hogy a tesztekre miért nincs szükség bizonyos anyagok esetében. És hogyha ez a fajta indoklás eh, nem fogadható el a mi tudósaink számára, akkor alapvetően értékelő jellegű döntést hozunk, méghozzá oly módon, hogy olyan teszteket kérünk, vagy jobb alternatívákat kérünk a tesztekhez, mert ha egy tesztet kérünk, akkor megkérdezzük az ipart, hogy tudnak -e egy jobb alternatívát kínálni, ez így tudományosan elfogadható. Ezt tisztázni szerettem volna, erről beszélek. És itt azt tudom mondani, az a szakpolitika, amit mi itt követünk, az az, hogy arra koncentrálunk, hogy előtérbe kerüljön az összes értékelésünk, ami nyilag szempontjából fontos, a potenciális veszélyeket meg fogjuk, és ne vezessenek félre, és ne kössenek le túlságosan ártatlan vegyszerek vegyi anyagok, hanem olyanokkal foglalkozunk, amelyek tényleges veszélyt is jelenthetnek, veszélyes rövidtávú hatásokkal is járnak mondjuk a környezetre, vagy az emberi egészségre nézve. Erre fókuszálunk tehát egyrészt, másrészt viszont hosszú távon előre tekintek, és várom, hogy létrejön egy megállapodás önkéntes szektor, szektorokkal, hogy elkerüljük ezt e, a döntéshozatat, és önkéntes megállapodást kössünk arra, hogy eleget tegyenek ezeknek az anyagoknak, de hát ez időigényes, mert hát a sikeres felülvizsgálat az adatok kapcsán, ugye először egy megfelelőségi ellenőrzést készítünk, aztán értékeljük az anyagot, aztán egy kockázat elemzést végzünk opcionális ellenzés keretében, és utána következnek a restrikciók, vagy valamilyen kockázatkezelési intézkedések. Ez sok évet vesz igénybe, ha végigjárjuk ezt. És ezt a az időkeretet szeretnénk szűkíteni, ezt kell megtennünk, méghozzá oly módon, hogy kreatív módot találunk arra, hogy az ágazatok maguk egy menetben nézzék meg az összes dossziét, és vizsgálják meg, hogy eleget tesznek -e ennek, méghozzá észszerű keretek között. Ezt kell megállapítani. Mennyi az az észszerű keret? A kérdés most az, észszerű, önkéntes megközelítésről beszélt észszerű időszakról, de ez nem elég kemény nekem. Hát ez még hogyha önkéntes munkát is végzünk, a vége az, hogyha az ipar nem végz, hogyha nem tudunk megállapodni, akkor meg kell újra nekiáll a dolognak, és meg kell nézni a megfelelőségi ellenőrzést is, hogyha kombinált elemzést készítünk az ECA és a tagállamok szintjén. És hát a jövő évre van a határideje, tehát egy pilot projekt indul jövőre, hogy ezt teszteljük, ez a javaslatunk. Egy sor szektorral megpróbáljuk ezt lehetővé tenni. Kedves kollégák, Serje pedig asszony is szót kért még, de a kérdést le kell zárnunk, mert egy további fontos napirendi pontunk is van még. Parancsolja, kolléganő. Hollandiában sokat beszéltünk erről a témáról. A nitrát irányelv kapcsán a Környezetvédelmi Bizottság foglalkozott ezzel. Múlt héten született döntés miatt jövőre ezer hén fog eltűnni Hollandiában. Nos, önök mit tesznek az autókkal kapcsolatban? kapcsolatban persze, hogyha a környezetvédelmi szakbizottságról van szó, akkor mindig csak a gazdákkal foglalkoznak. Mi a mi ágazatunk megtesszük, amit kell, és a többiek nem. Mikor próbálják a többi ágazatot is ugyanígy serkenteni? A véleményem az, hogy nem vagyunk felelősek mi. De ezt tisztázni kell. Szerintem ezt szeretném elmondani a, a, nem vagyunk felül csak a vízi, azt a víz keret irányelv szabályozza, hogy mennyi nitrit vagy nitrát lehet a vízben, az ivóvízben is, és hogy ezt hogyan tudjuk leszorítani, ez nem a mi hatáskörünk. Mi ügynökségként ebben nem veszünk részt, de azt amellett érvelünk, hogy be lehet vonni minket mindenek előtt konzulensi szerepben, mert vannak ismereteink, információink, amiket be lehetne vonni. Ez része volt egyébként az előadásomnak a bevezetésképpen. Elmondtam ezt már, de hát az világos, hogy egy lépni kell. Valamennyi fronton lépni kell természetesen nem lehet csak a gazdákat érintő lépéseket tenni, és nem érinti mondjuk ez a, az ipart mondjuk üzemanyagok tekintetében. Hiszen ha üzemanyagokról beszélünk már, és az autóipar ahogyan elégeti a üzemanyagokat, és hát persze közben szennyezi a szennyezetet, hozzájárul a klímaváltozáshoz, itt lépésekre van szükség nyilvánvaló. És Együtt kell lépnünk az ilyen ügynökséggel, és javaslatokat kell tenni arra, hogyan tudunk ki tovább fejlődni. Ebben az ügynökség rendelkezésre állhat a mi ügynökségünk, hiszen van információnk, ezt fel lehet használni, hogyha ilyen javaslatokat akarnak készíteni politikai területen. Köszönöm szépen. Ezzel lezárhatjuk azt a napi rendi pontunkat, és rátérhetünk. Először is köszönjük szépen a ügyvezető igazgató úrnak a mai jelenlétét, és hogy válaszolt a kérdéseinkre. Köszönöm szépen. Ezzel rátérhetünk napirendünk következő pontjára. Egy eszmecserére került sor az Európai Bizottsággal a harmadik és negyedik erdélye csomaga kapcsolatban, illetőleg az iránymutatásokkal kapcsolatban a félrevezető eszközök kapcsán. mivel igencsak vitatott elemek vannak az előző csomagban, és éppen ezért a Volkswagen botrány után úgy gondoltuk, hogy szorosabban kell követnünk az itteni fejleményeket, hiszen ezek rendkívül fontosak a közvélemény számára. Az Envi Bizottság ott is megkérték, eh, hogy vegyen részt ebben a munkában. Köszönjük ezt a meghívást. Nem szeretnék időt vesztegetni Joanna, Joanna Szikovszka asszony az, aki jelen van, remélem jól mondtam a nevét, a, a bizottság képviseletében van jelen, és a későbbiekben pedig vitát folytatunk, a szakbizottság tagjai vesznek ebben részt, és a vendégek. Köszönöm szépen! Üdvözlök mindenkit! Először is szeretnék köszönetet mondani a meghívásért és a kezdeményezésért. Meg vagyunk győződve arról, hogy nagyon fontos ez a téma, és már korábban is folytattunk vitát a kettes csomagról. Fontos, hogy folyamatosan tájékoztassuk önöket a bizottság munkájáról, szándékainkról, terveinkről. Ezért nagy örömünkre szolgál, hogy ma itt ülhetünk, beszámolhatunk arról, hogy Mik a terveink a hármas és a négyes csomaggal kapcsolatban? Főleg a hármas csomagról lesz szó. Itt már előre haladt a munka, és erről részletesebben be tudunk számolni. Hogy röviden a hátteret ismertessem. A kezdetektől fogva az volt a célunk, hogy a Real Driving Emissions tesztet végigkövessük. Egyes, kettes csomag elkészült, harmas csomag mindjárt elmondom, négyes csomag jövő év elején fog elkészülni. Mindez azt kell, hogy garantálja, hogy a tényleges vezetési, kibocsátási értékeket megfelelően tesztelik, és hogy a jogalkotás részes része lesz a megfelelő végrehajtás és ellenőrzési lehetőség is, ez nagyon fontos, főleg a négyes csomag szempontjából. A szándékunk tehát az, hogy a jövő év első hónapjaiban zárjuk le a négyes csomagot, hármas csomag. A harmadik rendelet a valós vezetési kibocsátásokról. Először is úgy gondoljuk, hogy sikerült rövid határidővel dolgoznunk. Évelején kezdtük el a munkát, szeptemberre véglegesítettük a belső elemzésünket, az érdekelt felekkel, tagállamokkal, nem kormányszervezetekkel és az iparral egyeztettünk. Most pedig már a belső eljárás elindult. Hogyha minden a tervek szerint működik, az év előtt el tudjuk fogadni a csomagot. Mit fed le az RD3? Néhány olyan témát, ami nem szerepelt a korábbi csomagban, mindjárt ezt bemutatom, de elsősorban is ez a legfontosabb eleme a rendeletnek, a részettségek valós vezetési kibocsátási értékének a mérése. Ez a legfontosabb. A második a hidegindításnak nevezett téma. Aztán a hibridek esetén is vizsgáljuk ezt. Aztán regenerációs események, ez is nagyon technikailag, technikailag tűnik, de majd mindjárt megmagyarázom. Aztán lefedjük a megfelelőségi tényezőket is, és ezek átláthatóságát, megfelelőségi tanúsítvány eszközének segítségével. Végül, de nem utolsó sorban van a kevésbé fontos elemek, de ezeket is szabályoznunk kellett. sebességméréshez kapcsolódó és M&M kategóriás a gépkocsik esetén fontos ez, illetve a kisebb gyártók helyzetét is leszabályoztuk. Tehát ez a harmadik csomag tartalma. Pontról pontra be fogom mutatni ezt, és bármelyik témánál bele tudunk menni a részletekbe, hogyha kérdéseik lesznek, és tudom, hogy lesznek kérdéseik az alkatrészek kérdése. Milyen gépkocsikra vonatkozik mindez? Egyrészt a részecskék kibocsátásról van szó. A dízel és a benzines autók esetére érvényes ez, de fontos a különbség, mert a dízel járművek már föl vannak szerelve részecske szűrővel, a GDI-ok, -ok, ezek a legfőbb szennyezők részecske tekintetében, tehát a benzines gépkocsik még nincsenek felszerelve részecske szere, ö, szűrővel, kivéve egy modellt. Úgyhogy a következő, a jövő évben akár még a szabályok életbe lépése előtt már szóba kerülhet a részecske szűrő beszerelése. Mindenesetre GDI autókról beszélünk elsősorban, amikor a részecskék témáját említjük. A harmadik csomaggal meg tudtuk azt oldani, hogy mérni lehessen a részecskéket, a GDI-ok -ok esetén. Ja, hallottam a kérdést. A, tehát a, arra jutottunk, hogy a kibocsátás ellenőrzési rendszerrel mérni lehet a részecske tartalmat. Ezért a PEM-et fogjuk használni a mérésre, a részecskék mérésére. Két fontos megjegyzésem van itt. A nitrogén oxid kibocsátás témájától eltérően itt a megfelelőségi tényezőt is figyelembe veszük, mert a valós vezetési körülmények között a nitrogén oxid kibocsátásnál van bizonyos megengedett szint, ebben az esetben viszont nem, tehát teljesíteni kell majd az előállásokat szűrők hatásával úgy gondoljuk, hogy a 2017-18-as hatályra a gyártók meg tudnak majd felelni a részecske mennyiség előírt határának a betartására. A mérőeszközök pontosságát is vizsgáljuk, a PEM témája már előre haladott, persze vannak még pontatlanságok, és ezeket a pontatlanságokat majd a jogszabályban fogjuk lefedni. Itt határértékeket fogunk meghatározni. Itt nem engedélyről van szó a gyártók számára, hanem a gyártóknak föl kell szerelkezniük a megfelelő eszközökkel. Tehát itt a részes kikméréséről van szó. Felülvizsgálati záradékot is be fogunk vezetni, úgyhogy amint az eszköz jobb lesz, akkor a határértéket lehet csökkenteni. Második fontos megjegyzésem a hidegindítás. Mit jelent ez? Az első 5 perces működése a motornak, amikor nagyon magas a kibocsátás. az RDI-ben ezt már figyelembe vettük, de nem volt erre vonatkozóan számítás. Most azt fogjuk biztosítani, hogy az első 300 másodpercre vonatkozó számítás szerepeljen az általános kibocsátás mérésben. A fő kérdés a hidegindítással kapcsolatban, hogy hogyan számítsuk az 5 percet, hiszen a hidegindításnak hatása van a végső eredményre. Többféle módszert megvizsgáltunk. Végül kettő maradt fenn a szűrőnkön, ami a legmegbízhatóbbnak mutatkozott. Úgy döntöttünk, hogy végül is gyakorlatilag 5 percet, 300 másodpercet a teljes AD időhöz hozzáadunk. És ez fogja megmutatni a végső kibocsátás eredményt. De itt egyértelművé szeretném tenni, hogy a, annak ellenére, amit hallottunk, itt nem arról van szó, hogy fölhigítjuk a teljes utazási időre az indítási szennyeződést, mert külön kezeljük, tehát a városi indítási témát külön kezeljük, és külön kezeljük a teljes utat, mert Elhangzott az, hogy nem elég szigorú ez, de szigorú lesz a megoldás, mert külön tekintjük, külön vizsgáljuk majd a városi használatot. Aztán az úgynevezett 2.8-as módszer, van, aki ismeri ezt a zsargont. Itt az a lényeg, hogy külön számítjuk a hidegindítást és a már felmelegedett motor működésénél a kibocsátást, és itt referencia tényezőket használunk. Tanulmányokat végeztünk arra vonatkozóan, hogy ez a referencia hidegindítási távolságot hogy kell számítani. Az eredmény egyértelmű volt, hogy 7 és 47 kilométer között fölmerült az, hogy nem tudjuk a megfelelő referenciaértéket megadni. Tehát mivel ma nem tudunk egy pontos távolságot meghatározni a hidegindításra, ezért úgy döntöttünk, hogy ez a módszer nem megbízható, és ezért választottuk azt, hogy az első úgynevezett nullás módszert választjuk, vagyis az első öt percet egyben tekintjük. Fontos megjegyzés a hidegindítással kapcsolatban, hogy a melegindítást is figyelembe vettük, méghozzá ez onnan származott, hogy megvizsgáltuk a botrányt, a kibocsátási botrányt, mert ugye vannak olyan motorok, ez minden logikának ellentmond, de vannak olyan motorok, amelyek melegen több kibocsátást adnak, ez fizikailag nem is igazán magyarázható, és ezért kellett, hogy megvizsgáljuk a teljes teljesítményét az autónak. Harmadik fontos elem, amit a regenerációs eseménynek neveztem. A felszerelések, készülékek és szűrők alkalmazását követően regenerálásra van szükség, és a normál működéshez képest ilyenkor magasabb a kibocsátás érték, úgyhogy ez is befolyásolja a tényleges kibocsátás értéket. Úgyhogy itt egy de facto figyelembe vettük a regenerációs eseményt, és a módszer lényege, hogy pontosítjuk azt, hogy a regenerációs folyamat is részese legyen a tesztelésnek. Negyedik elem, hibridek. Egyértelmű volt számunkra, hogy meg kell nézzük, hogy a hibridek hogy viselkednek valós vezetési körülmények között. Volt néhány dilemmánk, dilemmánk ezzel kapcsolatban az értékelési módszerre vonatkozóan, mert a mostani nem volt pontos, ugye széndiokszid kibocsátást mért, megvizsgáltuk, hogy milyen lehetséges megoldások vannak arra, hogy pontosabban mérjük a kibocsátást a hibridek esetében. Egy olyan módszert választottunk, ami az általános nitrogénoxid kibocsátást méri. A mm, utolsó fontos elem, amit szeretnék hangsúlyozni, a megfelelőségi igazolás, megfelelőségi tanúsítvány. Azt javasoljuk, hogy legyen kötelező a tájékoztatás a megfelelőségi tényezőkre vonatkozóan már most, az egyes gépkocsikra vonatkozóan. Ennek kettős célja van, az egyik az átláthatóság. A fogyasztó információt kap arról, hogy mennyire jó vagy mennyire rosszul teljesít a, az autó. Másik célja hogy ösztönzőt biztosítsunk arra vonatkozóan, hogy jobban teljesítsenek az autók. Harmadsorban pedig ez egy olyan lehetőség, hogy össze lehet hasonlítani a gyártók gyártói eredményeket a független tesztelők eredményeivel. Ez egyetemű előny mindenki számára a megfelelőségi tényezőkre vonatkozó információ, és fontosnak tartjuk, hogy magas szintű legyen az átláthatóság ebben a témában. Tudom, hogy már így is két perc, 30 másodperces időmet túlléptem. Pillanatnyilag akkor ennyit mondanék, hogyha kérdéseik vannak, akár olyan témával kapcsolatban, amit említettem, de nem elég részletesen, akkor kérem ezt jelezzék, és természetesen akkor részletesebb magyarázattal fogok élni. Köszönöm. Köszönöm a prezentációt. Most megkezdjük a vitát. Dalior asszony. Köszönöm, elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani a bizottság képviselőjének a magyarázatokért arra vonatkozóan, hogy most milyen javaslaton dolgoznak. Egy dologban biztos, hogy egyetértünk, hogy robusztus, hatékony szabályokat kell bevezetni a közúti ellenőrzésekre vonatkozóan, a kibocsátások tesztelésére. Abszolút pozitív az is, hogy egy valós, tényleges, reprezentatív teszteljárást dolgozunk ki, ami megfelelően pontosan méri a kibocsátásokat valós körülmények között. Két témát említenék. A részecske szám, erről hallottuk a bevezetőben a megjegyzéseket. Nagyon pozitívnak tartom azt, hogy az Európai Bizottság megpróbálja a PN mérést bevezetni a PEMekkel. De a számomra még mindig nem egyértelmű, hogy olyan a javasolt eszközök valóban ténylegesen mérni fogják-e a részecskéket, és a jelenlegi PN eszközök ehhez megfelelnek-e. A jelenlegi helyzetben azt látjuk, hogy még mindig van hiányosság, és ezt ki tudják használni a gyártók hogyha nagyobb számban kisebb részecskéket bocsátanak ki a gépkocsik, és ezek nem kerülnek be a számításba. Aztán kérdések. A mostani PN határértékek és a PEMek valóban mérik el és befogadják el a részecskéket, a kismeretű részecskéket, vagy pedig még mindig lesznek olyan részecskék, amelyekre nem vonatkozik a szabályozás. A bizottság mit tesz azért, hogy a legkisebb részecskék is, amelyek a legveszélyesebb az egészségre, hogy ezeket is hatékonyan be lehessen fogni. Még egy megjegyzésem lenne a csaló eszközökre vonatkozóan. A csaló eszközökre vonatkozó szabályzat 23-as cikke megfelelő intézkedést tartalmaz, de e tekintetben a nemzeti hatóságok kell, hogy megítéljék az alternatív kibocsátási stratégiát EU harmonizált iránymutatások alapján. Ez kell, hogy biztosítsa azt, hogy a nemzeti hatóság megfelelően lép föl és alkalmazza a szabályokat. E tekintetben Szeretném tudni, hogy a bizottság mikor fog előállni a harmonizált útmutatásokkal a csaló eszközök tekintetében, és része lesz -e az RD tesznek, illetve a kötelező nemzeti hatósági típus tanúsítványoknak, és hogy valóban meg tudjuk-e oldani így ezt a problémát. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gerbandi úr. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm a bizottságnak a pontosító magyarázatot. Két technikai kérdésem van, egy pedig inkább eljárással összefüggő. Az első kérdésem a pemsz re és a szűrőkre vonatkozik. Hogyha jól tájékoztattak engem, a szülők nem érzékenyek a hőmérsékletre. Tehát független attól, hogy meleg vagy hideg a motor, a szűrő funkcióikat betöltik. Akkor miért teszünk különbséget a hideg, illetve a meleg indítás között a motornál? A második kérdésem a megfelelőségi szorzóra vonatkozik. Akár így hívjuk, akár nem tudjuk, hogy miről van szó. Megengedjük, hogy 50%-kal nagyobb legyen a kibocsátás, mint a jogszabályban meghatározott érték, hogyha a másfeles szorzót vesszük. A PEMS-nél, hogyha egy e, másfeles megfelelőségi szorzót alkalmazunk, azaz ez azt jelenti, hogy a mobil emisszió mérő igazából nem felel meg a célnak, hiszen csak 50%-os pontossággal fog működni. Jól látom én ezt? És eh, ez az ok annak, amiért az 1,5-ös szorzót választották, hogy a eh, PEMS eh, a 0,5-tel számolva, hát ez egy elég nagy pontatlansági érték. A másik kérdésem a munkacsoportra vonatkozik. A bizottságtól múlt héten megkaptuk a részevők listáját az RDE találkozóra. Május 18, június 16 és szeptember 8 a, a három dátum. A Nos, a vállalatok képviselői mind a három ülésen részt vettek, kb. 50 százalékos volt a részvételi arányuk. És Elolvasva a részevők listáját, hát azt láttam, hogy a tagállamok meg többnyire nem voltak jelen. Egy, két, három, maximum négy tagállam eh, vett részt ezeken a találkozókon. Itt eh, ez sokkal inkább politikai jellegű munka, mint technikai. El tudnám mondani, hogy az RDA munkacsoport üléseken eh, a résztvevők mint egy fele miért a vállalatok képviselői közül kerül ki? Köszönöm. Eckhout úr. Köszönöm. Az én kérdésem, első kérdésem is a hatástalanító eszközre vonatkozik. Itt jó termonóját kell alkalmazni. Itt nem más feles megfelelőségi szorzóról beszélünk most már a NOx esetében, hanem finom részecskékről a pontosság mérésére, az 0,5 mérésére alkalmas eszközre van szükség. De hát itt ugyanarról van szó, hát most a határérték 50, 50 kal lehet túllépni, hogy most azt mondjuk, hogy 50 os pontatlansági tényező, vagy a NOx esetében ugye ezt megfelelőségi szorzónak hívtuk. A lényeg az, hogy megváltoztattuk a határértéket, amiben a társjogalkotók már egyszer megállapodtak. És így az autóipar többet bocsáthatnak ki az autókkal, mint amit a társjogalkotók itt elfogadtak. Tehát itt ugyanarról van szó, mint akárhogy számolunk, 50%-os túllépésről. És nincs ennek műszaki oka hiszen tudjuk, hogy ha most egy plusz szűrőt alkalmazunk, ezzel az alacsonyabb eh, értéket el lehet érni. Most egy nagyon technikai vitába bonyolodunk, nagyon sok autógyártó beszél itt, itt a PE, hogy a PEM mérések mennyire pontosak, de végül is egyetlen egy döntésről van szó, alkalmaznak szűrőt vagy sem. De miért csináljuk ezt én? Most hát tényleg nem értem. Melyik tagállam kényszeríti önöket arra, hogy ebbe az irányba lépjenek? Ezt, ezt mondja el nekünk miért megint ebbe az irányba megyünk, amivel felhigítjük a már egyszer elfogadott standardot, és ennek nincs technikai oka. Egyszerűen csak egy szűrőt kell beépíteni, ez ennyire nehéz, vagy bonyolult lenne. Úgyhogy szeretnék erre még magyarázatot kérni, és biztos vagyok abban, hogy aztán ebben az esetben nem konformitási vagy megfelelőségi szorzóról beszélünk, hanem 50%-os limit túl, határíték túlépésről. Következő eljárási kérdés a hatástalanító eszköz kapcsán. El tudom mondani, hogy hol tartunk, mit csinálunk. És ami engem különösen aggaszt, az az, hogy ugyanabban az európai csapdába esünk bele. Megint annyira csak ilyen technikai bizottságok alkotják meg a definiókat, hogyha van egy kis elkerés, akkor az már nem is diffi device, az nem is hatástalanító eszköz, ugye a definíció miatt. Hogyha már a, nincs benne a termoablakban, akkor már nem is számít hatástalanító eszköznek. Pedig tudjuk, hogy nincs semmilyen igazi műszaki oka annak, amiért, amiért a szoftvernek kapcsolja le az emisszió csökkentést. Tehát nagyon aggódom amiatt, hogy megint csak ugyanabba a csapdába esünk azzal, hogy túl technikai, túl részletes szabályozást alkotunk, és az iránymutatásokban akkor majd az autógyártok azt fogják mondani, hogy hát ez, amit mi, mi alkalmazunk, az nem is hatástalanító eszköz a bonyolult definíciók értelmében. Köszönöm, Sérgerik asszony. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, ez a klíma megalapodással is összefügg. Ugye mi minden ágazat megkapta, hogy mennyivel kell ehhez hozzájárulnia. Most itt a PEMS, hogy ami megfelel minden RDE standardnak, és a gyártók megfelelnek az előírásoknak, ezt tudjuk. De a PEMS berendezés pontossága, ez nem fontos, hiszen a NOx, a nitrogénoxidok kapcsán a tulajdonképpeni megfelelőségi szorzót 105 ben illetve 1,5-ben határozták meg a többiek is ezt elmondták. Most viszont a pemsz nél 50%-ról beszélünk, hogy nem fog pontat, pontosan tudni mérni ez a mobil készülék az összes éves értékelés esetében már a negyedik erdélyes csomaggal kell indulnunk, és a PEMSZ rendszert javítani kell tudni hiszen az erdélyre vonatkozó jogszabályokban a e, mobil e, PEMS készülékek esetében e, azt fogjuk csak elérni, hogy tovább csökken a megfelelőségi szorzó, és akkor nem mi tudjuk biztosítani, hogy minden ágazat egyenlő mértékben járuljon hozzá a klíma megállapodáshoz. Köszönöm, Densz úr. Pász nagyon sok mindent elmondott abból, amit én is akartam szerintem is a megfelelőségi szorz esetében, 1,5-ről beszélünk megint. Az egyik probléma, amit szeretnék felvetni, a eljárással függ össze. Itt miért, miért a bizottság becsülj, becsülje meg azt a, a, az értékeket, ami a bizottság becslése 30% a PEMS mobileszköz esetében, úgyhogy én ezt a 0,5-öt igazából most nem értem. Meg tudnám mondani, hogy melyik tagállam erőltetti ezt a 0,5-öt. És hallottuk a katalizátorgyártóktól, hogy eh, egy alá lehetne vinni a finom, a finom részecske arányt, eh, legalábbis ez az lehet, hogy erre valamilyen kicsit pontosabb választ is tudna adni. A következő a hidegindítás. Miért kell 30 másodperc arra, hogy felmelegedjen a motor? Ez nem is tűnik nekem igazán hidegindításnak. És ugye nem említette, hogy itt 5 percet vennének majd figyelembe a hidegindításnál. Hát ezt, ezt sem felhigítja, szinte elhanyagolhatóvá teszi a mérhető hatásokat. Dali asszony is feltett egy kérdést az ultrafinom részecskékre kapcsolatban, de hogyha ezekre gondolunk, nem arról van szó, hogy arra adunk ösztönzést, hogy csak a legnagyobb egészségügyi problémákkal foglalkoznak, de nem ösztönözzük a gyártókat arra, hogy a valódi problémákra koncentrálnak, mert a finom, az ultrafinom részeség azok, amelyek nagyon mélyen be tudnak hatolni az emberi szervezetbe is. Ezekre kell koncentrálni. Törmesz úr. Köszönöm, elnök úr. Én nagyon jól emlékszem arra, mikor az EPA munkatársai ellátogattak hozzánk, a dízel botrány, a Volkswagen botrány kirobbanása után nagyon hamar. És én azt gondoltam, hogy valóban a megoldás azt jelenti, hogyha a valós vezetési környezetben történik a mérés. Az EPA, tehát az Amerikai Környezetvédelmi Hatóság azt mondta, hogy nem. Amikor mindent részletesen definiálnak, azzal megnyitják a kaput a csalások előtt és a hatástalanító eszközök alkalmazás előtt. És pontosan ez az oka, amiért az, amiért az Egyesült Államokban az EPA dönt egyért egyedül arról, saját hatáskörben arról, hogy mit hogyan mérnek. Az Egyesült Államokban az EPA a az a szervezet, amelyik a tesztelést végzi, úgy végzi a munkáját, hogy ne játszassák ki az autógyártók. Mi pedig megint a saj, ugyanabba a csapdába akarunk beleesni. Most a kérdésem az Audi-ra vonatkozik. Most megint az a jó kis helyzet állt elő, hogy a Kalifornia hatóság, amely az európai gyártók trükkjeire rájött, most ugye több, több százezer ilyen autó fut Kalifornia útjain, lehet, hogy milliók, ezek az európai autók, és az Európai Bizottság hallgat. Én semmit nem hallottam a bizottságtól az audi Audi-ra vonatkozóan, pedig a kaliforniai hatóságok már ezen rajta vannak. Felvették a kapcsolatot Kaliforniával? Mit szándékoznak tenni Audi ügyben? Nem látok további hozzászólót a szakbizottsági tagok között akkor az Európai Bizottság kap lehetőséget, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket is. El kell, hogy mondjam, nem lep meg a kommentárok sora, a kételyek sora. Úgy élem, hogy ez a vita jó részt, vagyis a hangulat ö, ö, oda vezet vissza, amit már az Erdély kettessel kapcsolatban lefolytattunk. hogy ez magától értetődik, hogy ez így alakul. Különböző ötletek merülnek fel természetesen a kettes után a hármas és a négyes vonatkozásában. El kell, hogy mondjam, hogy nagyon komolyan veszük ezeket a felvetéseket. A csomaggal kapcsolatos munka úgy folyt, hogy mindent elkövettünk, és a legjobb tudásunk szerint cselekedtünk, a transzparencia egyében dolgoztunk, az Európai Bizottság nem egy műszaki bizottság, hanem itt együttműködtek mások is a tagállami szintről, az ágazat, az ipar részéről is nem van, nem, nem egy bizottsági sarokban ülő ö, valamilyen ö, műszaki bizottság dönt ebben, hanem bevonjuk a civil szervezeteket is hogy reagálnék, ha nem is minden reagálnék, elnézést kérek, kérem jelezék az első, a részecske méretek kérdései. Teljesen jogos a felvetés. Pillanatnyilag azt tudom mondani, hogy 23 nanométeres részecskékről tudunk beszélni. Ez elérhető a mostani technológia segítségével. Ennyit lehet biztosítani. Tudjuk, hogy itt tovább kell menni, itt eh, keményebb eh, követelményekre van szükség, azonban a munka Genfben kezdődött két évvel ezelőtt, nem régen, tehát folyamatban vagyunk, haladunk mm, abban, ahogyan megközelítjük a kérdést, és eh, azt gondolom, hogy folytatjuk a munkát, amint eredmények vannak, jelentkezünk, nem tudom, hogy egy év múlva, két év múlva lesznek eredmények, tovább dolgozunk ezen és ez belekerül majd a joganyagba is természetesen. Ez a javaslat a maximális lehetséges garantálható méretet jelenti. Első felvetés. A második kérdés az iránymutatások tekintetében. Nem beszéltem részletesen az iránymutatásokról, mert túl sok időt vettem igénybe, számosan a képviselők közül rákérdeztek, viszont azért most kitérek erre a kérdésre az a szándékunk, ugye azt kell, kell hogy mondjam, dolgoztunk az iránymutatásokon, nem csak nálunk, az Avenue Obergenben, hanem más területeken is a tudományos támogatást vettünk igénybe, az Egyesült Államok jogát is figyelembe vettük, az a területen elemeztük az eseményeket, adott esetben hatástalanító eszközök különböző vetületeit vizsgáltuk, ami történt itt Európában az elmúlt néhány évben. A következő eredményre jutottunk. Nem szándékunk, mint már mondtam, hogy megváltoztassuk az alapvető szebőjeket, szabályokat a hatástalanító eszközök vonatkozásában. Amire itt szükség van véleményünk szerint az az, hogy biztosítsuk, hogy a folyamat az egyes hatóságok tekintetében megvalósul, megvalósítható legyen. Tehát országonként ugyanazokat a szabályokat alkalmazok, ne legyenek kiskapuk, az egyik így értékel, a másik másképp értékel, erre ne adjunk alkalmat. Nagyon konkrét szabályokról beszélünk ebben az esetben, de a lényeg az, hogy ezek hatásosak legyenek. Aztán a második pontban lenne egy ilyen listánk, egy ami állandóan változik, a mindenkori hatástalanító eszközök függvényében, egy nyitott lista tehát, egy módosuló lista, nyitott lista, és mm, nyilvánvalóan a tervezés, a mérnöki munka, az tovább halad, nem maradunk le egy ponton, nem, reméljük nem túl sokáig van erre lehetőség, de úgy szeretnénk haladni, hogy évvége előtt megszülessenek az iránymutatások, és úgy látjuk, hogy a megfelelő jogszabályok, amik itt a stratégia hivatkoznak, itt a második csomagról beszélünk, és ez, ez működjön, és kielégítő legyen egyenlőre az iránymutatásokkal együtt, hogy megfelelően értékeljük a gyártók motor stratégiáját, és a, hogy kezelni tudjuk a hatástalanító eszközöket is, e, és nevezzük annak, hogyha azok. Ami pedig e, a hőmérsékleti érzékenységet illetően, itt szakértőket kérdeztem meg, hogy mondják el ezen erdély vonatkozásában a hőmérséklet és a szűrők összefüggését, de mielőtt a kollégákra meg kitérnék a konformitási ö, faktorra, tényezőre, bárhogy is nevezzük. Azt hiszem, megint csak hivatkozok arra, amit az elején mondtam. Amikor a második csomag kapcsán folyt a vita, senki sem lepődött meg, hogy van egyfajta margin vagy faktor, ami lehetővé teszi, hogy reális körülmények között mérjük. Mindegy, hogy NOx-ról beszélünk, vagy más anyagokról, hogyha megfelelő konformitási tényezőkre van szükség, ha így akarják nevezni, nevezzük annak, de nem kell fejtetnek nevezni, de ez nem az, amiről évele óta vitatkoztunk, egy teljesen új felszerelés, és azt mérjük, hogy jobban vagy rosszabbul teljesít, egy adott utazáson adott teljesítményt nyújt, a másik utazáson másik teljesítményt nyújt. Ez így működik, ez az eszköz ilyen, ez alapvető tulajdonsága. Gerbrandi úr kérdezett, hogy igen, hogy ez az eszköz alkalmas. Igen, három évig teszteltük ezt, a PEMS összeg létrehozása érdekében, és a tanulmány rámutat, igen, van lehetőség arra, hogy mérjük a PEMS-eket, de ez még nem tökéletes pillanatnyilag. Szeretnék az 0,5-ös szorzó is szóba jöhet természetesen, hogy ez megfelelő. Hogyha ezt választjuk a 0,5-öt tényezőként, akkor ez laboratóriumunként is változhat. Itt megfelelő eszközöket kell alkalmazni laboratóriumként, és nem vették sokan figyelembe, hogy a körülmények változhatnak, a vezetés, az utazás körülményei, aztán az üzemanyag is befolyással van erre az, és adott minimális lehetőséget adni kell arra, hogy figyelembe vegyük az eltérő körülményeket. Igenis, nem változtatjuk meg a szabályokat, 0,5 idén 0,5 lesz, jövőre 0,5, stb. Van itt egy konformitási tényező, ezeket figyelembe vesszük természetesen. Egyáltalán nincs más magyarázat erre. Itt nem az Európai Bizottság, amelyik műszakilag döntő, vagy találta ki ezt. Már négy éve vizsgáljuk ezt a témát, és nem arról az, hogy a katalizátorgyártók elérik, amit akarnak. Nyilvánvaló, van olyan eszköz, amik 300%-os pontatlansággal mér, tehát látni kell, hogy az eszközök sem tökéletesek, tehát tudományosan alá kell tudni támasztani, amit akarunk. Ez fontos. Itt a 300 százalék az nem stimmel, de az egy alá se tudunk menni, ez nem komoly. Igenis, bizonyítékokból kell kiindulnunk, adatokból, tényekből, és ezek a tények arra mutatnak rá, hogy ez, amit mi itt kínálunk, ez a minimum, ez alá nem tudunk menni a PEMSZek kapcsán. A következő az eljárást illetően, hogyan szervezzük meg a munkánkat. Teljesen igazuk van abban, hogy mm, hát üléseket szerveztünk, ott vannak a tágazat képviselői. Nagy számban szoktak eljönni, de hát ez joguk van, hogy eljöjjenek. Civil szervezetek is, a nagyobb számban jönnének, örülnénk, hogyha 50 civil szervezet jön, ez, akkor annyi jön, de más is jöhet még bárki. Bárkit szívesen látunk, de kényszeríteni szintén nem tudunk senkit arra, nagy vagy nyerész az üléseinken. Másról van itt szó valójában. Nekünk megfelelő kereteket kell biztosítani az üléshez, mindenkinek szót kell adni, hogy elmondja a véleményét, és ebből vonjuk le a következtetéseket, és végül is ez történt véleményem szerint. Ami pedig két-három tagállam részvételét illeti mindösszesen egy dolgot, ne felejtsünk el, a tagállamok vitát folytatnak. Négy alkalom is sor került arra, hogy a mi bizottságunk, az állandó bizottságunk keretében, a CCMV keretében vita folyt erről a tagállamok között. Tehát nyilvánvalóan részt vesznek ebben a vitában a tagállamok, nem kettő-háromról beszélünk csak, azok, akik a munkacsoportba elmennek, azoknak első rangú érdekeik van ebben, és egy teljesen szokásos folyamat, hogy részt vegyenek a szabályalkotásban, de elejétől fogva végig a tagállamok jelen voltak. Ami a 30 másodpercet illeti, hogy ez sok-e vagy kevés, ez definíció kérdése természetesen. Mi nem tudjuk megállapítani, így működik ez. Nemzetközi ö, definíció ezt határozza meg, és mi betartjuk a szabályokat. Aztán egy következő kérdés, amit nagyon érdekesnek találok, legyünk részletesek, vagy kevésbé részletesek, vagy adott esetben független teszteket is végezzünk, tesztelést is végezzünk. Teljesen egyetértek ön alapban. Ön nagy teljes joggal mondta, a jelenlegi jog egy adott definíció kapcsán született meg. Az Európai Bizottságnak megvan a maga jogköre ezen a területen, de Igazából igaza van ennek ellenére, ezért készítjük az értékelést, meg lehetne változtatni a szabályokat, mi is úgy gondoljuk lehetne váratlan, meglepetésszerű tesztelésképp végezni. Mi ezt javasoltuk egyébként, és reméljük megkapjuk az önök támogatását. És a viták során, amikor a parlament a tanács vitatkozik, akkor érezni szeretnénk ezt a támogatást. Itt ez a szabályok kérdése. Pillanatnyilag ez nem illik bele. Na, azt, a végén pedig a hőmérséklet és a részecskeszűrők témáját vetném fel, átadom a szót a kollégámnak. El kell, hogy mondjam, meglepett a kérdés, mert van némi félreértés, hogy mire képes egy dízel részecske szűrő és mire nem. Szeretném elmondani, hogy teljesen jogos, hogy van itt egy szűrő, amely befogja ezeket a részecskéket, hogyha túl nagy szám születik, akkor bizonyos részt megfog a szűrő, van pedig kikerül, hogyha túl sok van be. A második a tény, ami meglep, hogy TPF-fel rendelkeztek ezek a gépek, és lemetek a 11 alá, és a, ha megnézzük, hogyha nagy teherrel közlekedtek adott esetben, vagy nagy terheléssel közlekedtek, akkor a 2011 ről 11 re növekedett a terhelés, és vannak olyan üzemanyagok is, amelyek nem olyan tökéletesek, amiket általában nem használnak a legne, az európai piac legnehezebb 5%-a, akkor ez további 4%-ot jelentene. Látni kell, hogy nagyon vannak járművek, amelyek első látás sokkal a, a limit alatt vannak. Végül is eredményét tekintve átlépték az Euró 6-os limitet. Ez az oka annak, amiért mi azt mondtuk, hogy ezt ne vegyük figyelembe. Amit mi csak figyelembe veszünk, az az, hogy hogy ugyanazokat a dolgokat kell mérni, és mennyivel mérünk többet laboratóriumot, tehát sok járművet lehet mérni a laboratóriumban, különböző laboratóriumokban, ezt megtettük, és nagyon sok mérést végeztünk, és 60%-os bizonytalanságot jelentett ez. 30% arra vezethető vissza, hogy az eszköz nem megfelelő, gyakorlatilag alacsony hőmérséklet mellett ez tönkre megy. Mit, mire megyünk egy ilyen mérőeszközzel, amelyel nem tudjuk az egész eljárást lefolytatni? Pillanatnyilag ennyit tudok mondani. Thank you very much. I think that's very... Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy lesz további kérdés is. Nem válaszolt az Audi-ra vonatkozó kérdése. A kaliforniai hatóságokkal kapcsolatban vannak? Nem az Egyesült Államok hatóságaival nem vagyunk kapcsolatban. Tegnap este merült fel a kérdés, úgyhogy természetesen nem voltunk kapcsolatban a kaliforniai hatóságokkal. Természetesen az EPA-val kapcsolatban vagyunk, és hogyha ilyen probléma felmerül, mindig felveszük velük a kapcsolatot, és természetesen mindig megnézzük, hogy tőlük mit tudunk tanulni. Rendben. Köszönöm szépen a válaszokat, és hogy ma a rendelkezésünkre álltak. Úgyhogy most át tudunk térni a következő napi rendi pontra. 106-os szabálya kapcsolatos panasz, a bentazon témája. Azt kérném a kollégáktól és a többiektől is, adják meg számunkra a lehetőséget, hogy folytassuk az ülést. Még nincs vége az ülésnek. Nem zárult le. Aki el akar menni a teremből, azt tegye meg, de szeretnénk folytatni az ülést. Megadom a szót Poc úrnak, aki az előadónk ebben a témában. Yes, thank you, Chairman, thanks to colleagues for their generosity with. Köszönöm szépen, és köszönöm a, a kedvességet, hogy csöndben távoznak a teremből, ez meglepően jó hír. Megmondom őszintén, hogy egy kicsit elegem van ezzel a témával, elnézést, egyszerűen muszáj őszintének lennem. Már megint erről beszélünk, a bizottság tervezetéről a végrehajtási aktussal kapcsolatban, a 106-os szabály alapján, és már megint arról van szó, hogy a bizonyos anyag e, tanúsításának a megújításáról van szó. Ez bent azon, jelenleg a mezőgazdaságban használják ezt. Nagyon könnyen bekerül a talajvízbe a azon és az Egyesült Királyság Környezetvédelmi Hatóságától szerzett adatok alapján és a kérelmező adatai szerint is az egész EU-ban ez a helyzet, hogy könnyen bejut a talajvízbe ez az anyag, és endokrin disruptornak tekintető ez az anyag. A bizottság már megint nem teljesítette a 106-os szabály szerinti feladatát a 2009-es rendelet alapján, és valamint az szerződés, az Európai Unió működéséről szóló szerződés megfelelő cikkének szerinti kötelezettségét sem teljesítette. ...2032. január 31-e a maximális lehetőség, hogy engedélyezik ezt az anyagot, ez egy 50 éves táv, hogyha a bizottság ezeket az adatokat nem tudja beszerezni, illetve a, maga a kérelmező is benyújthatja az adatokat. Itt megerősítő adateljárásról van szó, ezt nagyon sokan kritizálják, hiszen a az anyag kikerül a piacra, mielőtt a döntéshozatához szükséges adatok rendelkezésre álljanak. Február 2016. február 18-án az Európai Ombudsman döntést hozott a bizottság gyakorlatáról a növényvédőszerek piacra kerülése, engedélyezési folyamata tekintetében, és felhívta a bizottságot, hogy hagyjon fel ezzel a gyakorlattal. A bizottság egy olyan megoldást javasolt, hogy egy megerősítő eljárás kell követni, viszont ez nem teljesíti a feltételeket és az ígéreteket, és e, most is ugyanez a helyzet elállítunk. Nagyon súlyos ez a panasz, az hatóanyagok, például a glifoszét esetéhez hasonló, bár kevésbé súlyos ez a helyzet. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy kritizáljuk a meglévő törvényeket, jogszabályokat, mert egyébként bizt, nem biztonságos anyagok kerülhetnek ki a piacra, és vagy olyan anyagok, amelyek nem felelnek meg a jogszabályoknak. Véleményem szerint egyszerűen nem szabad engedélyezni 15 évre a hatóanyagokat, hogyha nincs meg előzetes elemzés, nem áll rendelkezésre, hogyha nincs elemzés a talajvízre vonatkozó hatásoktól, illetve az endokrin hatásokról, és mielőtt az EFSA lefolytatná a szakértői tanácskozást az anyagra vonatkozóan, a maradványanyagokra vonatkozóan, a környezeti viselkedésre és az ekotoxikológiára vonatkozóan. Remélem a kollégáim értik és támogatják az én ellenvetésemet a bizottságot fel kell szólítani arra, hogy amikor minden adat rendelkezésre áll, akkor álljon elő egy új javaslattal. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm, és most megkezdjük a hozzászólások körét. Jár úr. Ja, ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Mindenképpen jó, hogy kihangsúlyoztuk, hogy itt egy végrehajtási jogszabályról van szó, ebben a parlament nem vesz részt közvetlenül, mint a bizottság és a tanács a fő szereplők. És ez megkönnyíti azt is, amit agrárpolitikusként mondok, bár én is látok aggályokat. Mégpedig ez a kettős döntés. Azaz azt mondjuk, hogy hatóanyag jó vagy rossz, hát tudjuk, hogy az igazság mindig valahol középen van. Az előttem szóló kimondta a kulcs szót, endokrin disruptor. Hogyha persze a kávéban is vannak endokrin receptorok, és azért senki nem gondolná, hogy meg kéne tiltani a kávéfogyasztást. A a életben eh, nem csak a hatóanyag számít, hanem az, hogy hogyan eh, alkalmazzák, és mekkora koncentrációban van jelen. Persze örökké lehetne vitatkozni erről a kérdésről, illetve arról, hogy most a bentazont hogyan eh, kellene alkalmazni a mezőgazdaságban de ez ilyen kifogást még semmiképpen nem alapoz meg, eh, hiszen az alkalmazási lehetőségeket, módozatokat eh, még eh, pontosabban kell definiálni, a, és a hatanyag maga, jó, nyilván egy növényvédőszer, és a növényvédőszerekre hát immanensen jellemző, hogy bizonyos növényeket védenek, más növényeket viszont nem és beszélhetünk persze az alkalmazásukról, a rendeltetésszerű alkalmazásukról, e, esetleges restrikciókról, korlátozásokról, de e, e, kollega kifogása szerintem semmiképpen nem indokolt. Röviden ezt szeretném mondani, tehát én elutasítom ezt a kifogást. Köszönöm szépen. Gerling asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Örülök, hogy Polc úr nak már elege van ezekkel a panaszokkal vagy ellenvetésekkel, mert én meg a, nekem meg abból van elegem, hogy ugy, ugyanazt a választ kell, hogy mindig adjam. Nagyon sokszor elismételtem már ezt. Nem indokolhatjuk mindig azt, és nem panaszolhatjuk be, hogy a bizottság túlép a hatáskörén, csak azért, mert nem szeretjük az indoklását. Pontatlan ez a megközelítés. Úgyhogy eljárási szempontból nem kellene, hogy itt ellenvetéssel éljünk. Úgy gondolom, hogy a bizottságot meg kéne akadályozni abban, hogy újra és újra így álljon elő. Tudom, hogy sokuknak nem tetszik ez. A tartalommal kapcsolatban vannak problémáim az állásfoglalás néhány részleteivel, most nem fogok belemenni itt sorhoz sorra, ezt már korábban is megtenném, csak egy fontos témát vennék elő, az ombudsman véleményem szerint az ombudsman rosszul idézik az állásfoglalásban. Felhívja a bizottságot, hogy a megfelelőségi eljárással hagyjanak föl. De valójában így fogalmaz, korlátozóan használják, korlátozott nyugodtan használja ezt az eljárást, csak indokolt esetekben. Tehát nem azt mondja, hogy álljanak le ezzel, csak azt mondja, hogy figyeljenek oda a használatra. Úgyhogy teljesen pontatlan az alásoglalásban az idézet. Továbbá azt is mondja, hogy döntéshozatal előtt, amikor elfogadnak egy anyagot, vizsgálják meg, hogy mennyire megbízhatóak az adatok. Ez egy másik téma. A logikus következtetés az, hogy a megfelelőségű adateljárás használatával a bizottság kövesse a rendeletet, de ebben az esetben nem erről van szó. A bent azon esetében az egyetlen elkíván, megkívánt adat az a potenciális endokrin hatásra vonatkozik, a toxicitási tanulmányok, amelyek patkányokra vonatkoznak, innen kell adatot szerezni. Úgyhogy itt a kérelem szerinti feltételekről van szó, és új kritériumokat is állítanak föl, de ez a munka most folyamatban van az endokrin disruptívokra vonatkozóan. Azt viszont nem tehetjük meg, hogy az engedélyezést visszatartsuk minden esetben, amikor az alapja ennek az endokrin disruptorokra vonatkozó munka hiszen ha valamit átengedünk, mondjuk egy 15 éves engedélyezésre, akkor nem tudjuk leállítani. Amikor lezárul majd ez a munka, akkor is vissza kell majd vonni bizonyos témákat. Tehát vannak olyan folyamatok, eljárások, amelyek tekintetében, hogyha kikerülhet a termék a piacra, azért ez nem jelenti az, hogy a jövőben nem lehetne módosítani ezt. Hogyha nincs adat, akkor nem lehet újra megadni az engedélyt. Tehát itt arról van szó, hogy az endokrin disruptív adatok rendelkezése állásának a hiánya miatt nem tagadhatjuk meg a piacra helyezést, hiszen ennek a kialakításához akár évekre is szükség lesz. Pillanatnyilag az óvatossági elv betartásával sem okoz problémát ez a kérelem. Köszönöm szépen, Gebedi úr. Köszönöm, elnök úr. Őszintén megmondom, hogy még nem tudtam állásfoglalást, állásfoglalni olyan határozottan, mint sok kolléga, meg akartam várni a bizottság reakcióját a kérdésekre. Köszönöm. Oké, asszony. Köszönöm, és köszönet a, vélemény bemutatásáért. A zöldek teljes mértékben egyetértenek, és nem csak az endokrin disruptorok esetében nincsenek meg az adatok, hanem a bizottság például a toxicitásra vonatkozóan is azt mondta, hogy még nem zárult le a folyamat, és az óvatossági elv alapvető Európában. Egyértelmű, hogy az ombudsman következtetését nem szabad kétségbe vonni. Ő azt mondja, hogy ezzel a gyakorlattal föl kell hagyni. Amikor még adatokra van szükség, lehet az önök hazájában másképp működik az ombudsman, de itt egyetemű a helyzet. Akár 15 évre is, ha megadják az engedményt, akár csak 15 évre megadják az engedélyt úgy, hogy még nem tudjuk, hogy mi a hatása ennek, Szerintem alása nem csak az emberi egészséget, hanem a bizottságban vetett bizalmat is. Itt a bizottság újra és újra gyengének mutatkozik. Mindig meg kell, hogy feleljen a standardoknak, elveknek, szabályoknak, és újra és újra látjuk ezt a helyzetet. És, a bíz, és az állampolgárok nem bíznak bennünk, hiszen saját magunkat és a saját elveinket sem veszük komolyan. Úgyhogy én tényleg remélem, hogy igen, hallottam, de legalább egy többséget tudunk biztosítani a ellenvetés mögött. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, és most meghallgatjuk a bizottságot. Önél a szó. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. A bentazon kapcsán hagyd mondjam el, hogy nem először ülök itt, és mm, nem vagyok nagyon boldog. Nos, a bentazon jelenleg egy folyamat tárgyát képezi. Ugye 2017 júniusig van forgalmazási engedély a bentazonra. A tagállamok és a, szabályozó bizottságokban dolgoznak együtt. A szerek engedélyezési eljárása mindig egy két lépcsős folyamat. Az EU szintén történik a hatanyagok jóvágyása, és utána a tagállamoknak kell autorizálni vagy engedélyezni a növényvédőszereket. több konkrét aggályról is beszéltek, hogy bekerülhet a talajvízbe, vagy endokrin diszruptor, azután e, szó volt a e, konformatív adatokról. Nos, milyen koncepcióban gondolkozunk mi? A az ombudsman, és azt ismétlem, amit Göring asszony mondott, nem arra kérte a bizottságot, hogy az aktív hatóanyag jóváhagyását szüntesse meg, hanem az ombudsman a döntésében arra utalt, hogy a konformatív adatok koncepciójával kapcsolatban egy 1991-es irányelvet alkalmazunk, és a jóváhagyási eljárás a a 91.4.14-es irányelven nincs meghatározva. A most alkalmazandó a 11.05-ös számú irányelv pedig nem mondja ki azt, hogy nem lehet alkalmazni konformatív vagy megerősítő adatokat. Hogyha fellép egy új követelés, a követelmény az értékelési eljárás után, azaz miután a kérelmező benyújtotta a dossziét, és eh, amikor ez megtörtént, akkor még nem lehetett tisztában az esetleges károt követezményekkel, vagy másodszorban akkor van szükség ilyen megerősítő adatokra, hogyha az érvényességi időszak alatt új tudományos eredmények, adatok merülnek fel. Mi az ombudsman véleményét természetesen nagyon komolyan vesszük. A következő pont, ami elhangzott, hogy endokrin disruptorról van szó, de hiányoznak még adatok, hogy amelyek igazolnánk az endokrin hatás mechanizmust, és az endokrin hatás mechanizmus nem egyenlő azzal, hogy egy anyag endokrin disruptor. A megerősítő adatok koncepcióját, tehát, mint mondtam, alkalmaztuk, és ezzel akartuk meghatározni, hogy valamilyen endokrin rendszer, hormonrendszeren belüli valami mediátor hatást fejtek ki az a bentazon. A bentazon a Reprotox 2-es kategóriába sorolt anyag. A bentazolt régen a soroltuk be ebbe a kategóriába, és a reprotoxicitásra vonatkozóan azonban ez a kategória még nem tartalmaz semmit. Danszet urat az EKA igazgatóját az előbb hallgatták meg más anyagokkal kapcsolatban, szólt, de az biztos, hogy a bentazon, mint reprotoxicitást okozó szer nincs ilyen módon besorolva. Az EFSA javasolt, javaslatot tett a reprotoxicitás figyelembe vételére, de nem volt elég adat ahhoz, hogy ebben a szakaszban pontosan le tudjuk írni a bentazon homlokszerre gyakorolt hatását. Új tudományos adatok azonban felmerültek, és ezért a jelenlegi tervezetünkben arra kérjük a kérelmezőt, hogy nyújtson be még adatokat, hogy az EFSA tovább tudja értékelni ezt a kérdést, és 2018-ig megszülessen az EFSA értékelése. Egy másik probléma, amire utaltak, nem is megködélyezték ennek az anyagnak a biztonságát, ugye amiatt, hogy bekerülhet a talaj vízbe. Ezt nem mm, igazán tagadják, és ha nem megfelelően alkalmazzák az anyagot, ez valóban előfordulhat, ilyen beszivárgás a talajvízbe. A kérelmű nagyon sok reprezentatív használatot sorolt fel a dossziéban, az értékelés arról, hogy esetleg elszennyezheti-e a talajvizet az anyag, az úgynevezett fókuszmodellre alapul. Ez a modell különböző adatokat, vízre vonatkozó adatokat vesz figyelembe, itt Európában nagyon sokféle talajtípus van, nem csak egyetlen egy, ezért itt egy nagyon részletes és testre szabott modellt kell alkalmazni. Az EFSA és a raportőr tagállam, amikor a kockázatelemzést ennek a modellnek a segítségével elvégezte, a vizsgálták, tehát a ben- vagy hogyha a azon bekerül a talajvízbe, akkor kifejtette káros hatást. 960 mikrogram per hektárig biztonságosnak ítélték meg a bentazon használatát. Tehát 960 mikrogram per hektárig semmilyen negatív hatást nem lehetett találni. Egy biztonságos használatot említettek, de igazából 97 esetben teljesen biztonságosnak bizonyult a használat. A tagállamok természetesen a talajvízvédelemre nagy figyelmet szentelnek, minden növényvédőszer, így a bentazon alkalmazásakor is. Amikor egy másik tagállam engedélyezte az anyag használatát, ez csak akkor lehetne más tagállamban megtagadni, hogyha nagyon alapos indokok támasztják alá a káros hatást. Máskülönben a kölcsönös elismerés elvét kell alkalmazni a tagállamoknak. Összefoglalva, a végrehajtási jogi aktus területtel kapcsolatban a bizottság biztos abban, hogy nem lépte túl a végrehajtási hatáskörét, amit a 2009-es 1107-es rendelet ruház a bizottságra. Ezért nem sértettük meg az ombudsman döntését sem, és nem sértettük meg az elővigyázatosság elvét sem. ezért Úgyhogy a bentazon ható anyag biztonságos használatának a, az alapján meg lehet hosszabbítani az engedélyt. Köszönöm szépen, és most a vita lezárásakor még egyszer Bocz úrnak a kifogásbenyújtájának adom meg a szót. Tisztelt képviselőtársaim, én és tisztelt bizottság képviselő, én sok mindent én csak azzal szemben emeltem ki magát, hogy 15 évre akarják meghosszabbítani az engedélyt. Azt értem, hogy lehet, hogy a mezőgazdaságban majd valamikor nagy bizonyossággal engedélyezhetjük ennek a vegyületnek az alkalmazását, de most nem tudhatjuk biztosan, hogy valóban biztonságos, és ezért 15 évre meg hosszabbítani az engedélyt, ez túl kockázatos. Én persze értem, önök inkább azt mondják, hogy itt kockázat alapú megközelítést kell előtérbe helyezni. Én viszont inkább az elővigyázatosság elvére tenném a hangsúlyt, ez a különbség kettőnk között. A bizottságnak köszönöm, hogy megerősítették, hogy az aggájaim valóban jogosak. Köszönöm szépen, ezzel lezáratjuk a vitát. Még arra szeretnék emlékeztetni, hogy november 8-án lesz a szavazás a szakbizottságban. Most lezárhatjuk az ülést, holnap találkozunk.